önök. Jó reggelt kívánok! Az ülést megnyitom. Az első napirendi pontunk a bizottság nyilatkozata, élelmiszerosztás az Unió leginkább rászoruló személyei részére. The Commissioner, you have the floor. Biztos úr, öné a szó. Uh, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Tudatában vagyok annak, hogy önök milyen